So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back to the... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket, és remélem, hogy uh, felfrissültek az ebédidőben. A délután folyamán az EKS uh, külső-belső kapcsolataira fogunk foglalkozni a uh, biztonsági szabadság területén és igazságszolgáltatás területén. Ma délelőtt sokan utaltak arra, azokra a példákra, hogy milyen emberjogi problémákkal foglalkoznak, például a menekült státusza a migránsoknak, olyan kérdések ezek, amelyekkel ugyancsak foglalkozunk természetesen az Európai Parlamentben, és a mi szakbizottságunk, belügyi szakbizottságunk is foglalkozik ezen kérdésekkel és hogyha ö, koherens politikát akarunk folytatni, akkor érdemes megnézni, hogy milyen problémák vannak, és nagyon jól tudjuk, hogy a multilaterális tanácskozásokon olyan országokkal, kollégákkal is tárgyalunk, akik az unión kívüliek, és a szavahihetősünk szempontjából is fontos ez a kérdés. Tehát fontos, hogy nemzeti szinten megvitassuk önökkel, hogy milyen módon tudunk koherensebben megnyilvánulni. Most először szeretném a LIBE bizottság elnökének megadni a szót, és kérem azokat, akik esetleg hosszabb ideig tudnak maradni, mert utána ugyanebben a teremben lesz egy meghallgatásunk az uniós befogadás politikáról és az emberi jogi politikáról. Nyilvánvalóan ez egyeseknek érdekes lehet. Tehát nagyon örülök, hogy sor kerülhetett erre az ülésre Juan Fernández Rómez Aquiles úrral, a belügyek, szabadság és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó szakbizottság elnökével a belügyekkel csak úgy kapcsolódik az emberi jogi kérdések e, e, sora, mint a külpolitikával. Mielőtt átadnám a szót, engedjék meg, hogy bemutassam a panel tagjait. Morten Kairum úr, aki az Európai alapjogi ügynökség igazgatója, és Vigante Milasjute asszonyt szeretném bemutatni, aki pedig az alapvető jogok, állampolgári jogok és szabad mozgás munkacsoportnak az elnöke, a Frempnek az elnöke. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm, eh, Barbara, és köszönöm mindenkinek, hogy itt vannak velünk, és nagyon eh, jó, hogy eh, tudunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, a külügyek, emberjogi kérdésekkel, és a és az a bizottság, amelyel én foglalkozom, a szabadságigazság és alapjogok szakbizottsága, és ez kapcsolódik az uniós stratégiai tervéhez az emberi jogi és demokrácia területen. Azért vagyunk itt, hogy elemezzük a belső-külső koherenciáját az EU emberjogi politikájának, és az együttműködés az parlament szintjén is nagyon nagy erőfeszítéseket kíván. Az Unió bizonyos értékeket testesít meg, nem csak az unión belül, hanem kifelé is az egész világ vonatkozásában. És a történet tényleg is nyomon követhetjük az elkötelezettségét az emberi jogok és szabadságjogok területén. Ezért fontos, hogy az Európai Unió továbbiakban is megőrizze az európai értékek szimbólumát. A Először is az e, alapjogi kartát tudom említeni ezen a területen. Több fórum is foglalkozott már ezekkel a kérdésekkel, és rendszeresen meghallgatásokat is tartunk annak érdekében, hogy tudjuk, hogy milyenek, milyen a helyzet ezt figyelembe véve. Éppen ezért az Európai Unió ezért figyelt fel a különböző kritikus hangokra, amelyek jelezték, hogy hogyan is állnak az alapjoggal, a demokráciával kapcsolatos kötelezettségvállalások. Nem csak a harmadik országokat vizsgáljuk e tekintetben, hanem saját magunkat is, hogyan foglalkozunk, és hogyan tartjuk be a saját meghirdetett értékeinket amelyek nem csak az emberjogi kartában, hanem magában a Lisszaboni szerződésben is jelen vannak különböző vitákat szenteltünk e kérdéskörnek, a szabadság, igazság, emberi jogi kérdések területén. Volt eh, néhány nagyon heves vitánk, amelyek eh, kell megvitatásra kerültek az alkotmányos kihívások és a jogi kérdések, amelyek bennünket érdekelnek. Mielőtt eh, útjára engedném a vitát, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a közelmúltban Három szakbizottság dolgozott együtt, a parla, az AFKO, az Júri és mi magunk, a Libe szakbizottság, és felől vizsgáltuk a félidős programunkat, ami nagyon fontos. Az 51-es eljárási szabályzati pont alapján jártunk el, és két következtetést vontunk le az egyik, hogy hogyan tudjuk elérni azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk az Unióban, melyek a függőben lévő kérdések nem csak egyensúly szempontjából, hanem ilyen függőben lévő kérdések vannak. Hogyan tudnánk jobban cselekedni, hogyan tudnánk kötelezettségeinknek úgy eleget tenni, hogy nagyobb legyen az egyensúly, és még fontosabb és hogy hogyan tudunk, lehetünk biztosak abban, hogy elérjük az állampolgárokat is e kérdések vonatkozásában. A közelmúltban meghúzták a vészcsengőt a <clears throat> azzal kapcsolatban, hogy az európai állampolgárokat tömegesen megfigyelték, és az európai állampolgároknak ugye 2014 májusában szavazási lehetőségük lesz, és ekkor meg véleményt mondhatnak majd. és ezt a, e, az egész választási kampány során is rákívánunk világítani erre a fontos kérdéskörre, kérdéskörre, hogy megmutassuk nekik, hogy nem csak a pénzügyi válság foglalkoztat bennünket, hanem az állampolgárok jogai, szabadsága is és amikor harmadik felekkel tárgyalunk vagy megalapodást kötünk az Európai Unió nevében, akkor számunkra fontos, hogy az Európai Uniós normákat, sztenderdeket minden, egy, minden szinten betartsuk, illetve betartsák partnereink is ezzel eleget teszünk a vállalásainknak. az Emberjogi Albizottságban, külügyi bizottságban is ezzel foglalkozunk. Így most akkor át is adom a szót Morten Kcserumnak, az Unió alapjogi ügynökségének vezető igazgatójának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a rendezvényre. Hogy folytassuk a vitát, ha jól tudom, egy évvel ezelőtt, körülbelül novemberben indult el ez a vita a belső, illetve külső, külső koherenciáról szóló vita. Nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is jelen vannak, hiszen így szélesebb körben tudjuk folytatni a vitát és így belekerülhet a nemzeti tagállami szempont is az EU-s szempontok mellé. Valóban alá kell húzni azt, hogy ha szeretnénk hitelesek maradni, és inspirálni külföldi partnereinket, akkor először is a saját házunk táján kell rendet tennünk, és a saját alapvető emberi jogi helyzetünket kell megnézni. Az alapvető jogok természetesen, és ezeknek a koherenciája nem csak morális kötelezettség, ez a kartába lefektetett kötelezettség is. Ezek az értékek alapját képezik az Európai Unió minden fellépésének, attól függetlenül, hogy belső vagy külső fellépésről van szó. Ugyanakkor, ahogy például Bécsben látogatókat fogadunk, akkor látjuk, hogy még mindig milyen nagy tisztelet övezi Európát és hogy még mindig tudjuk inspirálni kollégáinkat, tudunk példát mutatni kormányoknak, más szereplőknek a világ távoli részeiben. Az alapvető jogokkal foglalkozó ügynökség által összegyűjtött bizonyítékok is mutatják, hogy vannak hatalmas problémák, vannak nagy kihívások még Európán belül is, több területen is. Ezzel, erre majd mindjárt visszatérek. Csak Először azt szeretném leszögezni, nem mindig az a legfontosabb, hogy egy kimerevített képét tekintsük meg az, az alapvető jogoknak. Nem azt kell megkérdezni, hogy éppen most hogy néznek ki az alapvető jogok egy bizonyos helyen, hanem azt, hogy azok a kérdések, amelyek még problémásak, azokat elkezdték vizsgálni, azokat elkezdték változtatni, hogy az intézmények, a kormányok megpróbálnak nyomást gyakorolni, megpróbálnak tenni valamit annak érdekében, hogy a az alapvető jogokat, jogok be nem tartása által sújtott emberek mindennapjai javuljanak? Tulajdonképpen ez a legfontosabb kérdés. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy megvannak-e a megfelelő riasztási mechanizmusok arra az, esetre, hogyha az alapvető jogokat nem csak, hogy nem tartják be, hanem az, hogyha az alapvető jogok helyzete bizonyos országokban tovább romlik, mert akkor az azt jelenti, hogy a megfelelő szükséges struktúrákat először helyre kell tenni, mielőtt a helyzeten javítani tudunk. A belső és külső koherencia szempontjából, tehát ez a legfontosabb. Ezen belül szeretnék néhány olyan kérdést megemlíteni, amely, illetve olyan területet megnevezni, amely még mindig azt mutatja, hogy, sok régió, sok ország számára szolgálhatunk jó példaként. Először is. Úgy gondolom, hogy nincs a világon még egy olyan régió, amelyen belül ilyen nagy az átláthatóság a kihívások tekintetében. Nagyon sok intézet, nagyon sok média mutatja be mutat rá a problémákra. Ugyanakkor van egy nagyon jól meghatározott jogi keretünk, az alapvető jogok kartája, ami jogilag kötelező érvényű jogszabálygyűjtemény. Ebből a szempontból ez a legfontosabb alapot képező szöveg. De az ENSZ fogyatékos személyek jogairól szóló megállapodása, illetve az európai emberi jogi megállapodás is nagyon fontos jogi keretet ad a munkánkhoz. Ezen kívül van egy sor olyan intézmény, amely nemzeti és európai szinten is nagyon jól működik, emberi jogi intézmények, nagyon élénken tevékenykedő civil szervezetek, amelyek szintén életben tartják, sőt, aktívan tartják az emberi jogi tevékenységet. Amióta az alapjogi karta, köte, karta kötelező jellegű, azóta az Európai Parlament és a Bizottság is egyenlő kapacitásokat épít annak érdekében, hogy célzottan tudja az emberi jogi kérdéseket kezelni, és az emberi jogi ügynökség is pontosan erről szól, tehát hogy mind a 28 tagállamban sikerüljön ezzel kapcsolatban eredményes munkát folytatni. Van egy sor specifikus politikánk is, például a romákkal kapcsolatos politika, amely, amelyre egy európai szintű nemzeti integrációs stratégia keret teremtődött meg nem régen. Ez is például ösztönzésképpen hathat más régiókban, ahol akár a perifériára szorult kisebbségek, akár a akár az őslakossággal kapcsolatban lehetne hasznosítani a példát, és a modernkori rabszolgasság vagy az emberkereskedelem terén végzett munkánk is példamutató. Azon kívül az adatvédelemmel kapcsolatos munkánk is nagyon fontos, a magánélethez való joggal kapcsolatos jogszabályok is kiemelkedőek az Európai Unióban. Ezek csak néhány példát szolgáltatnak arra, hogy milyen pozitív elemek találhatók nálunk. Megvannak a struktúrák, megvannak tehát a jogszabályok, de nem mindig valósulnak ezek aztán meg, nem mindig alkalmazzák őket a kb. 500 millió lakosú Európai Unióban. Néhány példát hoznék csak, olyan példákat, amikor a külső dimenzióval kapcsolatban is releváns jelenségekről van szó. Ebben az évben az ügynökség egy kérdőívet küldött körbe, körülbelül 100 ezer 100 ezer LMBT közösséghez tartozó embernek küldtük ki, és körülbelül 93 ezeren válaszoltak. Két, két harmaduk, tehát körülbelül 60-65 százalékuk fejezte ki a beli véleményét, hogy nem szívesen sétálna kézenfogva a partnerével nyilvános helyeken, ami bizony igen magas szintű félelmet fejez ki, Különösen, hogyha egy másik kérdéssel kombinálva nézzük meg, ami arról szól, hogy körülbelül a közösséghez tartozók negyedét támadták meg, vagy inzultálták az elmúlt év során valamiféle módon és amikor megkérdezzük, hogy mit tettek ezután, a legtöbbjük azt válaszolja, hogy nem tettek semmit, nem fordultak a rendőrséghez, nem érzik magukat biztonságban e, ebből a szempontból. Úgyhogy itt tényleg vannak még nagy problémák. Az LMBT közösség tagjai csak a munkaszerződések szempontjából élveznek bizonyos megkülönböztetés ellenes jogokat, illetve ezzel kapcsolatban vannak jogszabályok, de egyébként semmiféle más jogszabály erre nem vonatkozik. Iránymutatások már vannak erre vonatkozólag, legalábbis az Európai Unió külső politikáját illetően, és ez is mutatja, hogy bizony nincs megfelelés azon, a, a között, hogy külső partnereinktől mit várunk el, illetve a között, hogy belső ügyeinket hogy rendezzük el. Ezért lenne nagyon fontos, hogyha lenne egy horizontális diszkrimináció ellenes irányelv, amely nem csak az LMBT közösség tagjait, hanem a fogyatékossággal élőket és más személyeket is megvédeni a diszkriminációtól. Egy másik terület, amely amelyen növekednek a kihívások, az alapvető olyan kérdések, mint a bíróságok függetlensége, az ombudsmanok függetlensége, a nemzeti emberi jogi szervezetek, illetve ugyanígy el lehet mondani azt is, hogy amikor a gyűlölet bűncselekményekről van szó, amelyeket kisebbségek ellen, etnikai kisebbségek vagy más kisebbségek ellen követnek el. Itt gyakorlatilag majdnem mindenhol a büntetlenség jelenségét tapasztaljuk. Ez megint csak olyan dolog, amit kifelé külkapcsolatainkban aktívabban követelünk, mint saját házunk táján. Van még egy harmadik terület, amely szintén nagyon szorosan kapcsolatik a külkapcsolatainkhoz, ez pedig a <clears throat> a határkezelés és migrációs politika. A partnerországainkkal tartott kapcsolatainkban, ahogy meghatározzuk a harmadik országbeli emberek szelését, tudjuk, hogy több ezer ember halt meg azok közül, akiket csónakon szállítottak Európai Unión kívül az Európai Unióba. Rengeteg olyan ember van, aki háztartási munkát vagy mezőgazdasági idénymunkát végez az Európai Unióban elfogadhatatlan körülmények között rabszolga munka jelleggel végzett munkát végeznek illetve rengeteg eh, ember esik áldozatául az embercsempészetnek és az Európai Unión belül. Ezek is olyan kihívások, amelyeket kezelnünk kell. És én nem azt mondom, hogy nem kezeljük őket, kezeljük őket, erre vonatkozólag vannak jogszabályok is, de sokkal többet lehetne tenni, <clears throat> sokkal nagyobb szolidaritást lehetne elvárni az Európai Unió tagállamai között a menekült ügy területén. Sajnos ez a szolidaritás jelenleg még igen korlátozott. Lehet, hogy tudják, hogy az Amerikai Egyesült Államok sokkal több menekültet fogad be azok közül, akik Máltára érkeznek Európai, Európán kívüli országokból, mint maga az Európai Unió. Tehát az Egyesült Államok Máltát sokkal nagyobb mértékben segíti ebben a nehéz helyzetben, mint maga az Európai Unió. Úgyhogy valóban van még fejlődni valónk, Néhány konkrét javaslattal szeretném lezárni a hozzászólásomat, és itt gondolok ismét arra a nagyon fontos szerepre, amelyet az USA kongresszus tagjai, valamint az európai parlamenti képviselők játszanak, annak érdekében, hogy az emberi jogok helyzete a mindennapokból soha ne tünedezzen el, mindig megmaradjon a napi renden. A parlamentek nagyon fontos szerepet játszanak az európai másodlagos másodlagos jogszabályok el, átültetésében. És annak, eh, munká, annak a munkának az elvégzésében, hogy amikor a jogszabályokat átültetik nemzeti szintre, akkor ezek valóban feleljenek meg az emberi jogi követelményeknek. Másodszor, az igen komplikált európai uniós szerkezetet egy kicsit áramonalasíthatnánk, hogyha a 28 emberi jogi parlamenti bizottság rendszeresen találkozót tartana, és beszélne egymással a különböző fontos kérdésekről. És most nem csak a külső kapcsolatok bizottságairól beszélek, hanem azokról is, amelyek belső témákról tudnak szólni. Tudom, hogy tavaly decemberben volt Cipruson egy ilyenfajta találkozó, csak remélne tudom, hogy az ezen a találkozón történt döntések majd változást eredményeznek. Minden kulcsfontosságú szereplőnek részt kell venni az emberi jogok védelmében. Itt is a nemzeti parlamenteknek van nagyon nagy szerepük. Nagyon fontos, hogy nyílt párbeszédet folytassanak a nemzeti parlament tagjai, az, a, a, a különböző felelős szervezetek, a civil szervezetek, a társadalom képviselői. És itt zárójelben még azt megjegyezném meg, ugyanis nagyon aggódom az európai civil társadalom érdeklődésének lanyhulása miatt, különösen a gazdasági válság miatt következik ez be, és az a probléma, hogy a civil társadalomnak nagyon szegényesek az anyagi forrásai, nagyon kevés támogatást kap az Európai Unió és a tagállamok aktívan támogatják a külföldi, az Európán kívüli civil szervezeteket, társadalmakat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a saját civil szervezeteinket is nagyon fontos támogatnunk, mert ez is az emberi jogok támogatása célját fogja szolgálni. Fontos ezen kívül az, hogy minél több, minél jobb minőségű adatot gyűjtsünk össze, hogy tovább tudjuk fejleszteni azokat az adathalmazokat, amelyek az európai emberi jogi politikát alakítani tudják. Ezeknek segítségével sokkal jobban célközpontúvá tudják, tudjuk alakítani az emberi jogi politikánkat. Köszönöm szépen, hogy felszólalhattam, várom a vitát. Köszönöm szépen, Kezsom úr, a rengeteg információt, és hogy említett az összes emberi jogi bizottságnak, nemzetieknek kellene találkozniuk, és nekünk az a probléma lenne akkor, hogy hogyan is férnénk el, mert ebben a házban nincsen ö, politikai többség, hanem teljes jogú emberjogi bizottságunk van, tehát mi tulajdonképpen részét képezzük a külpolitikai bizottságnak, és próbáljuk befolyásolni a lépét, például a stokholmi félidős programmal, de nincsen teljes bizottsági jogunk. De lehet, hogy majd ezen is lehet változtatni. Béla az a konferencia, amit ma tartunk, rendkívül jó különböző parlamenti szinteket hoz össze, nemzetieket és Európai Uniós parlamenti képviselőket. Most pedig a az alapjogi alapjogok, az állampolgári jogok és a szabad mozgás munkacsoportja ennek elnöke van velünk, Milassú Te asszony, akivel akkor most eszmét cserélünk. Köszönöm, elnök asszony, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és egy rövid eh, tájékoztatót adhatok a, a FREMP-nek a munkájáról. A FREMP eh, alapjogokkal, eh, állampolgárok jogokkal, szabad mozgással foglalkozik. Ez egy munkacsoport, nagyon fiatal munkacsoport, még tulajdonképpen identitását keresi az elődje a Flemnek egy adhok munkacsoport volt, aminek az volt a fő feladata, hogy a különböző rendeleteket és azokat a szabályokat tárgyalja le, amelynek alapján az alapjogi ügynökség létrejött. Tehát ez a, mikor ez az adhok csoport állandó munkacsoporttá alakult, akkor örök, természetszerűleg örököltük azokat a tevékenységeket, amelyet ez az adhok bizottság végzett, és aztán ezen túl is. A Lisszaboni szerződés óta pedig a munkánkat egy fő kérdés irányítja, nevezetesen az Európai Uniónak az Európai Emberi Jogi Egyezményhez való csatlakozása. Ez egy nagyon fontos kérdés volt, és ezért előfordult, hogy nem igazán maradt időnk egyéb kérdésekre. Ez nem jelenti azt, hogy a FREMS csak korlátozott, egy témára korlátozódott. Az ír elnökség idején 2013. Július, júniusában a tanácsi közlemény a az alapjogokról és az alapjogi kartának az alkalmazásáról elfogadásra került. Ebben a tanács elmondta, hogy bár az alapjognak a feltétele ez a karta. Ugyanakkor az emberjogi egyezményhez való csatlakozás nem egy olyan elem, ami a külső-belső koherenciáját csorbítaná az uniónak. Azt is, rá is világosan rámutattak, hogy a jogállamiság szabályai szerint nagyon fontos fellépni a xenofóbia, a gyűlöletből elkövetett bűncselekmények ellen és a homofóbia ellen a litván elnökség alán a FREMP figyelme négy fő kérdésre koncentrálódott, a hatékonysága jelenlegi uniós eszközöknek a gyűlölet bűncselekmények ellen. Az elnökség elkezdte a tárgyalást legalábbis azok arról, hogy mit kellene tenni uniós szinten, annak érdekében, hogy jobban fel tudjunk lépni a gyűlölet bűncselekmények ellen az ír elnökség alatt már kifejtésre került, hogy az uniós szinten azt kellene elérni, hogy jobban internalizáljuk a jogokat. Nem elég, hogy egy megfelelő jogi keret van, hanem azt is meg kellene vizsgálni, hogy ezek hogyan kerülnek alkalmazásra, hogyan épülnek be a mindennapi életbe. A az elnökség feladata elsősorban az, hogy adatokat gyűjtsön, azon adatokat, amelyek szükségesek az ilyen vitáknak a lebon, lebonyolításához. A FREMP az irelnökség ideje alatt kért egy inputot az alapjogi ügynökségtől, és kértük, hogy vizsgálják meg, hogy hogyan áll a gyűlölet bűncselekmények áldozatainak a jogai kérdés. Hogyan lehet jobban megvédeni az ő érdekeiket? Szükség van-e újabb jogi fellépésre, vagy mit kell tenni? Továbbá a litván elnökség ideje alatt azt kértük a tagállamoktól, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy a bizonyos rasszizmus és zenifon megnyilvánulások elleni küzdelem hogyan néz ki, és a tanácsnak meg kell kérnie a tagállamokat, hogy adjanak adatokat arról, hogy milyen tapasztalataik vannak a jogi együttműködés területén e kérdéskörben. Tehát a tagállamoktól kértük ezeket az információkat. Az első ö, fő téma, az az éves tervszerű konferencia, amit az, az alapjogi ügynökséggel és az elnökséggel közösen kerül megszervezésre a gyűlölet bűncselekmények ellen. Novemberben kerül ez majd megrendezésre Vilniusban ez részben a mi munkánk is, és ezt nagyon fontosnak tartjuk. Remélhetőleg ez egy alkalom lesz arra, hogy megvitassuk azokat a problémákat, amelyek a gyűlölet bűncselekményekhez kapcsolódnak, és így további ötleteket is kapunk majd, és megtudjuk azt, hogy mit lehetne tenni európai szinten e problémakörrel. Hát ennyit a gyűlölet bűncselekményekről. A következő témája a Frempnek a külső értékelése az alapjogi ügynökségnek. Csak hogy világosá tegyen, miről is van szó, nem a FREMP értékeli az alapjogi ügynökség teljesítményét. Ez az értékelés már megtörtént, és külső független értékelők végezték, illetve megfogalmazásra kerültek ajánlások, hogy hogyan lehetne javítani az ügynökség munkáját, milyen jogszabályi változásokra lenne ehhez szükség, és azt is megkértük a, megkértük a tanácsot, hogy a tanács következtetései alapján elmondtuk, hogy mi a véleményünk, és mit kellene tenni, annak érdekében, hogy ez az ügynökség hatékonyabban tudjon dolgozni. Természetesen a bizottságra hárul az a feladat, hogy javaslatot tegyen, illetve javasolja a rendelet megváltoztatását, ha ez szükséges. A következő témája a fremp ez az uniós polgárok jogai, és különösen a FREMP tanácsa dolgozik a tanácsi közvetkeztetés konklúziók tervezetén az állampolgárságról. Itt azt vizsgáljuk a bizottságnak azt a javaslatát, hogy hogyan lehet védeni és hogyan lehet javítani az állampolgárok jogainak védelmét. Úgy gondoljuk, hogy ez talán decemberben az általános tanácsülésen elfogadásra kerülhet, és ezzel zárhatnánk is az Európai Állampolgárok évét. Ez is Vilniusban lesz, és most egy kis reklámot is e, teszek ennek érdekében. Nyilván nehéz elképzelni a Fremtnek a munkáját, a, de természetesen folytatjuk a munkánkat, és a belső szabályoknak a kidolgozásán dolgozunk. Egyenre csak informális San, mert a hivatalos ajánlásait még a bizottság nem terjesztette elő. A belső-külső koherenciát vizsgálva szeptemberben a FREM ülésén megvizsgáltuk azt a nyilatkozatot, amit az emberi jogi munkacsoport tett, ezt 48 civil szervezet írta alá, és ez egy olyan dokumentum, ami tulajdonképpen egy nyilatkozat, ebben a civil társadalom a nem kormányzati szervek felhívják a figyelmét, figyelmet arra, hogy az Unió és intézménye hogyan foglalkoznak az emberjogi kérdésekkel. Javaslatok is vannak arra, hogy hogyan lehetne javítani az intézmények reagálását. Ez az anyag tartalmaz bizonyos javaslatokat a fremre vonatkozóan is. Mi ezt a dokumentumot megvizsgáltuk, és egyetértünk a tekintetben, hogy novemberben tartunk egy tanácskozást, különösen a külső és belső koherencia kérdéseiről. Stavros Laprinides úr és az Európa Tanács képviselői és alapjogi ügynökség képviselői is részt fognak ezen venni, és keressük az innovációs munkamódszereket, hogyan javíthatunk a munkánkon, és eh, mi minden kell, eh, mit kell tennie annak érdekében, hogy a külső és belső politikáink koherenciája növekedjen. Még egy téma van, hogy kapcsoljuk, eh, az, kapcsoljuk ahhoz a vitához, amit délelőtt folytattunk, az előadást, amit az Európa Tanács El kell kerülni a párhuzamosságot, a megfelelő mutatókat és ilyeneket kell alkalmaznunk, és megfelelően nyomon kell követni a teljesítményt az emberjogi kérdésekben. Szeptemberi ülésünkön a FREMP keretén belül megvizsgáltuk az e, bizottság e, és az Európa Tanács közötti együttműködés kérdéseit, illetve az úgynevezett Justice Scoreboard, tehát az igazságügyi eredménytábla kérdését. És továbbra is folytatjuk ezt az együttműködést. A... Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy további tárgyalásokra van szükség a tanácson belül, arra vonatkozóan, hogy az Európa Tanács által gyűjtött adatokat hogyan lehetne felhasználni az Európai Uniós intézményekben az EU-s igényeknek megfelelően már 10 perce beszélek, mindjárt azt fogják kérni, hogy fogjam be a számat, tehát összefoglalóként még annyit mondanék, hogy a mi értelmezésünk szerint a munka font, folyamatossága rendkívül fontos, mert az egyik elnökség az előtte lévő elnökségtől örökli a feladatokat és a munkát. Tehát mi folytatjuk a ö, gyűlölet bűncselekmények elleni fellépést, ami már a görög elnökség idején elkezdődött. Tehát itt nagyon fontos a folyamatosság, de legalább ennyire fontos az együttműködés is a külső szereplőkkel, hogy látom Mortont, szeretném megegyezni, hogy nagyon örülök azok az együttműködésnek, amit az alapjogi ügynökséggel tudtunk elérni, de még jó lenne folytatni, és a FREM munkáját is javítani szeretnénk. Köszönöm a figyelmet. Madam, Köszönöm szépen, Vigyász Júte asszony. Nagyon nagy örömmel hallom azt, hogy nyitott üléseket tartanak, amelyek megpróbálják a koherencia kérdését javítani. Most a nemzeti parlamentek nevében hárman szeretnének szólni. Kérem, hogy mindenki először mondja el, hogy kicsoda és honnan jött. Először egy román kollégával kezdjük, Rosszeli asszonyi a szó. Vă mulțumesc, Birora Zaia, mă numesc, vă mulțumesc, doamna președinte. Este o posibilitate importantă pentru noi împreună cu domnul Köszönöm szépen, számunkra nagy lehetőség az, hogy itt lehetünk. Mazutár úr is itt van velem itt ennél az ülésnél, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. És eh, hallgathatunk jó példákat, bevált gyakorlatokról. Egy olyan ország vagyunk, amelyik 23 éve építi a demokráciát és megpróbáljuk kifejleszteni a konferenciánkat nemzeti szinten. Egy olyan ország vagyunk, amelyik óriási amelyik óriási kívásokkal néz szembe, ami az emberi jogokat illeti. Egy olyan mechanizmust állít el, hoz létre, amelyik a kínzások ellen van, amelyik támogatja a civil szervezeteket, a kisebbségi jogok védelmébe, az emberi jogok védelmére nagyon fontos számunkra, hogy meglegyen ez a stratégiai keret, amiről nagyon sokat beszéltünk, ugyanakkor fontos a cselekvési terv is és ki szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy ki dolgozunk specifikus cselekvési terveket minden egyes tagállam számára, ahol specifikus jellegzetességek vannak, ahol határidők vannak, amelyik után nyomonkövetés van és értékelés van közösségen belül lassú változások vannak nálunk Romániában, és ezért szükségünk van egy olyan erőkarra, amelyik segít nekünk gyorsabban mozdulni. A lakosság nálunk igényli ezt, és ez jó lenne az Európai Unió számára is. A következőt szeretném javasolni, és ezt már megtette a alapvető emberi jogok ügynöksége egy egy hálózatot kellene felépíteni olyan szakemberekkel, akik a nemzeti parlamentekben dolgoznak emberi jogi kérdésekkel, kellene műhelyeket létrehozni, egymás között elosztani, megosztani a bevált gyakorlatokat, és mindezeket az információkat megkapni, amelyekre annyira szükségünk van. Nagyon sok dolgot szeretnénk tanulni, mert fel szeretnénk gyorsítani a folyamatokat az, emberek, az emberi jogok védelmében az országunkban. Nos, ezek lennének az én javaslataim. Úgy vélem, hogy ezek az ilyen jellegű értekezletek rendkívül fontosak, rendkívül hatékonyak annak érdekében, hogy meglegyen a nemzeti koherencia és európai szintű koherencia is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Orlics asszonynak adom most meg a szót Horvátországból. Zahvaljujem se, gospođa e, predsjedavajuća. E, s obzirom na izlaganja dvoje govornika koji su istaknuli... E, Köszönöm szépen a szót. Figyelmesen meghallgattam a két első felszólalót, és ők aláhúzták, hogy a különböző ügynökségek, illetve intézmények leginkább a gyűlölet bűncselekményekkel foglalkoznak, és megpróbálnak iránymutatásokat kialakítani az ez elleni küzdelemhez. Kiváló kezdeményezésnek tartom ezt. Nemzeti parlamentünkben mi is megpróbáljuk azt biztosítani, hogy a büntetőjogban létezzenek a gyűlölet bűncselekmény elleni szankciók. Én azonban úgy gondolom, hogy a tagállamoknak a beszéd eh, szankcióján is eh, gondolkozni kéne, ugyanis a gyűlöletbeszéd az, ami megelőzi általában a gyűlölet bűncselekményt. Van egy bizonyos diszkrimináció elleni jogszabály, amely, amely Horvátországban már kezeli ezt a kérdést. Horizontális megközelítésre van azonban szükség, amely az egész Európai Unió területén és az Európai Unió szintjén próbálja, próbálja kezelni ezt a kérdést. Amikor az illegális menekültekkel való bánásmódot tekintjük, és az embercsempészet kérdésén gondolkodunk el, véleményem szerint fontos az Európai Unión kívül fekvő országokkal folytatott együttműködésnek az erősítése, és a tagállamok közötti szolidaritás, illetve a szolidaritási mechanizmusok megerősítése. Nagyon fontos, hogy megteremtsük az együttműködést az Európai Unió külső határainak védelme között. Biztos vagyok benne, hogy az olasz, máltai és görög kollégáim nagyon jól megértik, hogy mire gondolok. Most nem sokára mi leszünk az az ország, amely az Európai Unió leghosszabb külső határaival fog rendelkezni. Tehát ezeknek a védelmi mechanizmusai nagyon fontosak, ezeket ki kell fejleszteni annak érdekében, hogy megvédjük az Európai Unió területét. De ugyanakkor az egyensúly kedvéért az illegális bevándorlókkal való bánásmód is ugyanolyan fontos. A harmadik téma. Remélem, hogy az Európai Unió és a nemzeti parlamentek mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió megtegye a legutolsó lépést, ami ahhoz hiányzik, hogy az Európa Tanács emberi jogi egyezményének, egyezményének részese legyen. Remélem, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat folytatni tobják, fogják, sőt, ezek intenzívebbé válnak. Ez a megállapodás ugyanis rendkívül fontos emberi jogvédő eszköz, ami a kezünkben lehet. Elnök, köszönöm szépen. A parlament kidolgozott a megállapodással kapcsolatban egy állásfoglalást. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió e, emberi jogi egyezményhez való csatlakozásának folyamata fölgyorsulna. Tudjuk, hogy van néhány tagállam, amely ennek ellenére, amelynek ez ellenére van, és ahol a folyamat pontosan ellenkező irányba folyik. Az európai ügynökségek jogi kerete nagyon szigorú emberi jogi politikának ad lehetőséget, például a Frontex ügynökség is olyan, amelynek tevékenysége az Európa, emberi jogi egyezmény alá esik. Tavares kollégának adom meg most a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, hogy egy rendkívül értékes lehetőséget kaptunk erre ma délután, hogy az alapvető emberi jogokról beszéljünk az Európai Parlamenten kívül is, hogy olyan témákat érintsünk, amelyek közelről érintik a nemzeti parlamentekből származó kollégákat. Az első cikkben azt mondjuk, hogy, a, hogy az országok össze létrehozták az Európai Uniót, melyek a pillérjeink, egyenlőség, emberi jogok tiszteletben tartása. Ez az alapvető szerződésnek az első, második cikkében szerepel. Tehát most ezekben a napokban erről, szerep, erről beszélünk. Mindannyian úgy döntöttünk tehát, hogy ezek leszek az alapvető pilléreink. Aztán az szerepel, és elmagyarázzuk, hogy mik az Európai Unió értékei és céljai. Mégpedig az, hogy ezeket az értékeket eh, ösztönözzük, nem csak eh, az Európai Unión belül, hanem kívül. Tehát mielőtt Schengen, mielőtt a közös piac, mielőtt minden létrejöjjön, a, a szó van az emberi jogokról, a jogállamiságról. Tehát ez alapvető kérdés az Európai Unió számára, és eddig a következőt hiányoltam. Nem a jogi alapot, mert megvan a jogi alap egyértelműen, ugyanakkor ezt a gyakorlatba kell ültetni megfelelően, és ehhez sok ö, eszközre van szükségünk. Fel kell fegyverkeznünk magunkat. Gál Kinga asszonynak a jelentésében, amelyben 2000, 2009-ben szavaztunk meg, volna egy javaslat, amelyik szerint a Libe szakbizottság a tanácssal együtt azok találkozzanak rendszeresen, és gyakran inkább, mint ritkán, tehát ez azt jelenti, hogy ezek az intézmények dolgozzanak együtt ezen a területen. A másik nagyon fontos kérdés, az, hogy eszközöket kell létrehozni annak érdekében, hogy az jogállamiság Európában az megfelelően működjön a különböző válságok, gazdasági válságok ellenére. A történelemből megtanulhattuk azt, hogy ha vannak társadalmi, politikai, gazdasági válságok, akkor utána sérülhetnek az emberi jogok, sérülhet a jogállamiság és ezre nehéz lenne választ adni. Én dolgoztam már ilyen jelentésekkel, és mi azt mondjuk, hogy létre kell hozni olyan testületeket, amelyek nem feltétlenül politikai jellegűek, amelyek lehetővé teszek, teszik, hogy az ilyen jellegű problémákat megoldják. Az emberi jogi ügynökség egy ilyen jellegű testület. Ugyanakkor tisztázni kell ennek az ügynökségnek a mandátumát, a feladatkörét, hogy jobban tudjon dolgozni, mert jelenleg nagyon sok kérdésben az ügynökség nem tud nyilatkozni. Mi úgy véljük, hogy a szubszidaritás elvének az értelmezése túlságosan szűkítő az ügynökség szemében számára. Foglalkozni, találkozni kell az olyan intézményekkel, amelyek foglalkoznak emberi jogokkal, például a nemzeti ombudsmanokkal és más ilyen jellegű intézményekkel, annak érdekében, hogy megerősítjük ezt az együttműködési hálózatot. A tagállamoknak a következőt kellene tenni, amikor már tagok, az, az Európai Unió tagjai. Tehát úgy vélem, hogy egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozunk, ez érinti a lakosságot, a köz eh, vélemény ezzel foglalkozik, van idő ezzel foglalkozni, ugyanakkor látjuk, hogy vannak szélsőségesek, történt egy nagyon szörnyű gyilkosság Görögországban, tehát az Európa Unió területén, és az ilyen jellegű jelenségek arra ösztönöznek minket, hogy ébredjünk föl, hogy cselekedni kell, nem szabad aludni, mert e, különben sérül a jogállamiság. So thank you for reminding... Köszönöm szépen, Táveres úr, és köszönöm, hogy emlékezett, ezt, emlékeztetett minket arra, hogy a nyári szüneteléssel fogadtuk el az ön jelentését. Tehát tulajdonképpen van már egy ilyen riasztó bizottságunk annak, annak az esetére, hogyha az egyik tagállamban a helyzet valamiféleképpen romlik, akkor tudunk reagálni. Remélem, hogy a jövőben is ki tudjuk használni ezt a bizottságot hasonló célokra. Szútó Ráosz görög képviselő délelőtt szeretett volna hozzászólni, most megadtam volna neki a szót, de sajnos nincs már itt. Kaszek úrnak adom meg a szót Bulgáriából. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина, първо, благодаря. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ezt a találkozót megszervezték. A az e, Emberi Jogi Szakbizottság, illetve a Nemzeti Parlamentek képviselőik részvételével. Nagyon sok parlamentből vannak itt jelen, és úgy vélem, hogy ez a téma, az emberi jogok, az rendkívül fontos téma, és ráadásul nagyon időszerű is, azóta időszerű, amióta elindítottuk ezt az európai folyamatot. Ahogy a kollégák ráhangsúlyoztak, eh, eh, már korábban hangsúlyoztak, ez egy olyan pillér, amelyikre épül az egész Európai Unió. Az egész eh, Európai Unió eleinte persze foglalkozott gazdasági kérdésekkel, de már rögtön az elején megjelentek az emberi jogok, az emberi jogok védelmének a célja, és ezek eh, a kérdések mindig is ott szerepeltek az alapszerződésekben az évek folyamán. Az Unió nagyon sokat foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, mindig is úgy tekintett saját magára, mint egy olyan területi egység, amelyen belül szabad mozgás biztosít áruknak, személyeknek, szolgáltatásoknak, ugyanakkor mindig azokra az értékekre építette ezeket a folyamatokat, amelyek európai Európára jellemző ki már évezredek óta. Nagyon nagy örömmel látjuk, hogy milyen pozitív változások történtek, amióta hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, az ügynökség, az alapemberi jogokkal foglalkozó ügynökségnek a megszületése. Nos, nagyon sok innováció volt, és az Európa Unió folytatja az útját egészen addig, amíg sikerül megvédeni mindenfajta emberi jogot, mindenfajta emberi jog sértést, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a tagállamokon belül nagyon sok kihívás van, és ezek nagyon fontosak. Ezek a kihívások nem csökkentek, sőt, a nemzeti politikák miatt ezek növekednek, és ez csak egy összehangolt politikával, csak egységes fellépéssel lehet ezeket az emberi jogokat megvédeni, és csak így lehet harcolni az azok ellen, akik sértik az emberi jogokat. Nos, egészen addig kell harcolni, amíg az emberi jogokat a legnagyobb mértékben nem védik szerte a világon. Minden európai intézménynek egy hangon kellene beszélni a világon tapasztalható problémákról, amelyek összefüggnek az emberi jogok sértésével. Az Európa Unión belül és az Európa Unión kívül mindenképpen foglalkozni kell az ilyen jellegű kérdésekkel. Úgy vélem, hogy manapság az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembesül az Európai Unió, az az, hogy egyes országokban, amelyek határosak, közel vannak a nagy konfliktusokhoz, például amelyek a szíriai konfliktushoz vannak közel, azoknak el kell viselniük a migrációs útvonalakat. Törökország, Ciprus, Görögország, Bulgáriának szükségük van egy koordinált európai politikára annak érdekében, hogy segítsenek a kivándorlók, nak, és hogy megteremtsük azokat a feltételek, amely, feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek az eh, emberek, akik menedékért eh, jöttek hozzánk, azok meg is kapják a menedéket, ugyanis az európai szolidaritási elv egy olyan elv, amelyik mindig is fennállt, úgy vélem, hogy ezeket az elveket védeni kell, úgy vélem, hogy az egységes európai politika létezik, szükség van arra, és ezt az egységes politikát ebben, ezen a területen is eh, meg kell mutatni. Ezen a szinten úgy gondolom, hogy szolidaritást kell gyakorolnunk, és egy koordinált politikával olyan problémák vannak, amelyek túlmutatnak, túllépnek a határokon, az szagállami határokon, vannak nagy problémák, amelyek felmerülnek a a szavazások, a közeledő szavazások miatt, és látjuk, hogy nagyon sok helyen szükség van azokra az, elverekre, az elvekre, amelyeket mi támogatunk. Az Európai Bizottság sokat tett ezen a területen, és az Európai Bizottságnak egységesen, koherensen kell fellépniük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kazak úr. Most két máltai kolléga következik először, Butiki asszony. Grazie Hoffman. Volt a privilege, Alia leedáunek illum. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra meghallgatni különböző országokból érkező kollégáimat és látni, hogy ugyanazokat a problémákat tapasztaljuk. Igaz, hogy mindenki a saját szempontjából közelíti meg ezeket a problémákat. Abból lesz szűrve, amiről ma beszéltünk, három olyan területet jelölnék meg, ahol legfontosabb az együttműködés. Az emberi jogok és az emberi jogok megsértése, különösen a bevándorlással kapcsolatban nem néhány ország problémája, hanem az egész Európai Unió közös problémája. És nem is a menekültek jelentik a problémát, hanem a kultúrák összecsapása, illetve a kultúrák összekeveredése. Az, hogy Különböző kultúrákról van szó, amelyek között nagy különbségek vannak. Együtt kell működnünk. Természetesen igen, hálózatokat kell létrehoznunk, együtt kell működnünk a civil szervezetekkel, amelyek nagyon aktívak, és amelyek nagyon közel ö, találhatók a bevándorlókhoz, akik a legtöbbet szenvednek ettől a helyzettől. és elmondanám, hogy sokkal fontosabb együttműködni ezekkel az állampolgárokkal, akik a saját országukat különböző okokból elhagyták. És ahelyett, hogy problémaként kezelnénk őket, problémáknak tekintenénk őket, inkább arra kell gondolnunk, hogy ők jelentetik a megoldást is, amit mi olyan ö, nagy elánnal keresünk. természetesen legszívesebben ott maradnának az ország, saját országukban, és azt szeretnék, hogyha nem kellene elvándorolniuk ott, onnan. Hogyha hitelesek akarunk maradni mindabban, amit ma itt megemlítettünk, akkor nagyon fontos, hogy a szolidaritást helyezzük az előtérbe, és a különböző olyan elvet, amelyeket, elveket, amelyeket itt ma megemlítettünk és minden kis lépés számít. Minden kis lépés fontos. A máltai parlamentben én készítettem el egy jelentéstervezetet, egy törvénytervezetet, amely az LMBT közösség tagja elleni megkülönböztetést tiltja, illetve szankcionálja. Ez is csak egy kis változtatás, de ezek a kis lépések adják majd össze az igazi változást. Máltát, Görögországot, Olaszországot említették az előttem szólók, de még egyszer megismételném, ez nem az országok problémája. Ez egy olyan probléma, amelyet közösen kell kezelnünk. Hogyha nem tesszük meg ezt, akkor nagyobb lesz a probléma. Ha viszont kezeljük, akkor utóbb megtaláljuk a megoldást is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Faruccia asszony következik. Jina Marlin Farrugia, ukol min Malta. Naqbel ma Én is Maltából érkeztem, a maltai Parlamentből, és egyetértek mindazzal, amit kolléganőm elmondott. Szeretnék mindenkit emlékeztetni azért arra, hogy Málta, miután nagyon kis ország, nincsen nagyon sok lehetősége nagy a lakosság sűrűsége, és külön speciális szükségleteink vannak. Amikor kifejeztük a, ezeket a hangot adunk ezen szükségleteinknek, nyilvánvaló, hogy nagyon örülünk, hogyha segíthetünk más embereknek, de mégiscsak azt mondtuk, hogy egyszerűen nem tudjuk vállalni, azt az őrölt nyomást, ami ránk nehezedik. Szégyen volt, hogy az Egyesült Államok valóban segített rajtunk, és levette ezt a terhet a vállunkról, és, és nem az Unió volt az, aki ugyanezt megtette. El sem tudtam képzelni, hogy milyen benyomást tesz ez más kontinenseken, hogy az Európai Unió tagállamai nem segítettek annyit, mint egy unión kívüles állam miközben egy másik uniós tagállamot kellett volna segíteni. Szerintem ez nem ad igazán jó képet az, egyes, az Európai Unióról. Azt a benyomást kelti, hogy nem segítünk egymásnak, hogy nem egyhangúan foglalunk állást miközben, és ez azt a képet kelti, hogy nem minden tag tartja be az Európai Unió alapelveit. Tehát még egyszer el szeretném mondani, hogy mi készen állunk, hogy üdvözöljük, amennyire tőlünk telik az más embereket. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy más országok, más népek is segítsenek. Tudjuk, hogy más országoknak is megvannak a saját bevándorlási problémái, de mindenkinek vállalni kell a felelősségét, nekünk is, de mások segítségére is szükségünk van. Ezt szeretnék mindenkit emlékeztetni. Ezek az illegális bevándorlók, ezek a menekültek, a szörnyű helyzetből próbáltak eljönni saját hazájukból. És a helyzet számos olyan esetet hozott magával, ahol különböző visszaérések, rossz bánásmódok történtek, és ebben részesek voltak az Európai Unió tagállamai is, tehát azt fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy valóban minden tőlünk telhetőt elkövetünk-e, megteszünk-e mindent, ami szükséges ahhoz, hogy ezeket az afrikai országokat segítsük, azon országokat, ahonnan nagyon sok bevándorló érkezik Európába. Valóban mindent megteszünk, vagy ö, ö, azzal elintézetnek tekintjük a dolgokat, hogy pénzügyileg hozzájárulunk valamihez, és úgy gondoljuk, hogy ezzel miközben tudjuk, hogy ez a pénz nem is feltétlenül kerül el azokhoz, akiknek igazán szükségük van rá. Más országok is vannak hasonló illegális bevándorlási problémái, de én arra szeretnék koncentrálni, hogy hosszú távon meg kell oldanunk ezt a problémát, a gyökerét kell kezelni a problémának, és le lehető leggyakorlatibb módon, úgy, hogy ennek tényleges eredménye is legyen, hogy több legyen a méltóság, jobb, erősebb legyen a béke, és ezeknek az embereknek is méltó létet tudjunk biztosítani, és segítsünk ezek az országokat, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak jelenleg. Elnök, köszönöm szépen! meg kell mondjam, hogy az Európai Parlamentben volt már egy vitánk a nyári szabadság előtt, és egy döntést is hoztunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk valamennyi tagállam számára kötelezővé tenni, hogy több bevándorlót, menekültet fogadjon, például akik Franciaországba, Spanyolországba, Görögországba, Máltára érkeznek. A tagállamok sajnos nem, a legtöbbség nem szavazta meg, tehát itt nem arról van szó, hogy mindenki igyekezzen, hanem hogy kötelező legyen. Ez nem sikerült, ezzel még dolgozunk a külügyi bizottságban is tartottunk különböző meghallgatásokat, és megvitattuk, hogy például a Magreb országokkal is hogyan tudnánk tárgyalni, mert nekik is fontos, vannak emberek, akik háború elől menekülnek, például Irakból, vagy Afrika szarvából, vagy a szubszaharai területről, és a Magreb országokban rekednek, mert ugye lezárják a határt. Ezen országok többsége nem is rendelkezik menekültügyi eljárással, tehát mi legyen ezen emberekkel? Én a saját bizottságomat is tudom említeni, vagy a külügyi bizottságot, de a Libét is. Tehát rendszeresen megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Politikusként valamennyien tudjuk, hogy nem szeretnénk azt látni, hogy több ezer ember halja meg minden évben az unió külső határain. Tehát mindenképpen politikai megoldásokat kell találnunk ezen helyzetekre. Most úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamenti képviselők részéről mindenki felszólalt, hogy esetleg valaki még hozzá kíván szólni, akkor kérem, hogy jelezzék. Most pedig szeretném megadni az szót az emberjogi hálózat képviselőnek, Milás Ute asszonynak, akit meghívtunk azért, hogy beszámoljon arról, hogy hogyan lehetne nagyobb koherenciát elérni a munkában. Nagyon örülök, hogy ön itt van körünkben, és Nikola Vége az Amnesty-től is ugyancsak itt van. Köszönöm, öni a szó. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok, hogy hozzászóljak ez a rendkívül fontos vitához. Nikolás Jonathan Bikárnak hívnak, és nem ezt International vagyok, de ma a az Emberi Jogok és Demokrácia szervezetet képviselem, amelyre már Milas Utte asszony utalt. Ez külsőn a különösen a külkapcsolatokkal foglalkozik, de vannak egyéb tevékenysége is a külső-belső koherencia területén. Sok NGO, nem kormányzati szervezet dokumentálja az uniós tagállamokban elkövetett emberjogi sértéseket. Ashton, Lady Ashton is szólt a veszélyekről, és azt mondhatnám, hogy még egyenlőre a, vizsgáljuk ezeket. A stratégiája a bizottságnak az, hogy ezeket a, a kartát teljes mértékben végrehajtsuk. Elnézést szól az elnök, hogy egy kicsit legyenek csendben a teremben, mert nem hallják, nem halljuk egymás szavát az egyik stratégia, hogy végre kell hajtani a kartát, azonban ez még nem teljes mértékben történt meg. A tagállami elleni jogsértési eljárások folyamatban vannak, de nem akarnak ezekkel foglalkozni. Nagyon gyakran ö, kozmetikai változtatásokat tesznek a különböző eljárásokon. Az éves jelentés is azt mutatja, hogy a ö, karta nem felel meg a helyzetnek. Az Európai Parlament világosabban, egyértelműen szab, fogalmazott az emberi jogi területen, például Magyarországgal kapcsolatban a közelmúltban egy 41 oldalas parlamenti jelentés született és, de egyetlen egy ország sem került név szerint megnevezésre. Ez eh, sajnálatos, hogy eh, a tanács részéről sem történt egyéb reagálás. A tanácsi reagálás eh, általában csak nagy hallgatás. Mindazonáltal múlt júniusban, és ez már pozitív volt, a tanács felhívta a figyelmet, hogy az emberi jogok megsértésével foglalkozni kell. Barroso elnök úr a múlt héten ugyancsak szólt erről a kérdésről, de nem adott igazi választ ezekre. Úgy gondoljuk, hogy ezért fontos, hogy az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentekkel együtt a továbbiakban is aktívan előmozdítsa a konzisztens emberjogi politikát, és az uniónak konkrét megoldásokat javasoljon. A nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek fontos, hogy együttműködjenek. Védeni kell és elő kell mozdítani a jogokat, és fontos, hogy egy jó megfelelő akcióterv legyen. Az egyértelmű kötelezettségvállalás valamennyi tagállam részéről fontos ahhoz, hogy egy meg, átfogó és megvalósítható keret szülessen, és ez egy megfelelő eszköz legyen. Ha engedjék meg, hogy megmondják, hogy semmi ennél kevesebben nem tudjuk elérni az előbbre lépést a keretstratégia mellett már jelenleg is lehet sok mindent tenni először is. Szükség van arra a fremre, hogy egy megfelelő mandátum legyen a munkájához fontos egy tanácsi állásfoglalása a különböző jelentésekre. Bátorítani szeretném önöket, hogy az Európa Tanácsa és a Libével és a civil szervezetekkel szorosabban dolgozzanak együtt, minket már szoktak megkeresni. Ugyanakkor, ha meghívást kapunk, akkor készen állunk Továbbá egy, az Európai Bizottságnak egy egyértelmű ö, terv kellene, hogy az uniós az emberi jogi szabályok megsértés esetén hogyan lépjenek fel, illetve konkrétan foglalkozzanak az emberi jogok megsértésével, és fontos, hogy az átláthatók legyenek az ezzel kapcsolatos döntések is. Egy új kommunikációra van szó, a hetes cikk, van szükség a hetes cikkkel kapcsolatban, ami lehetővé tenné a kettes cikknek a végrehajtás ellenőrzését. Az Európai Parlamentnek konkrét ajánlásokat kellene tennie a tagállamoknak az emberi jogi ö, problémákkal kapcsolatban. És végezetül mindenkit arra ösztönzünk, hogy az alapjogi ügynökségnek adjanak egy jelentős támogatást minden területen, és különösen a kettes és hetes es cikkkel kapcsolatban. Ez nem egy kis feladat, de mindenképpen fontos feladat. Az eszközök megvannak, itt egy látásmond és egy akarat kérdése minden. Az Európai Unió sok mindent elért, és egy külső stratégiát, akciótervet hozott létre. Meggyőződésem, hogy ez sikeres lehet egy eh, megfelelő stratégia kialakításában is. Köszönöm, hogy elmondhattam. Jó, Nikola Béget. Köszönöm szépen, Nikola Becker. Én nagyon örülök, hogy a Frimpnek és a parlamentnek is szólt. Eh, kérem, hogy most adjuk meg a szót Milász Kjújte asszonynak, aki nem sokára el kell, hogy menjen, mert indul a repülője. Aztán majd folytatjuk a többi felszólalóval. Köszönöm szépen a bírálatot és a javaslatokat, nem először hallom őket. A november 21-i vita nap lesz majd az első lépés azon az úton, amely során kialakítjuk a különböző módszereinket, úgyhogy ez lesz az első lépés a Frempnek a megnyitás útján, majd fokozatosan fogunk egyre nyitottabbá látni. Nem biztos, hogy rögtön, rögtön be fogjuk vonni a civil társadalom képviselőit, de minden esetre a FREMP-ben dolgozó kollégáimnak át fogom adni az ön bírálatát és az ön üzenetét. A FREMP szeretne a külső szereplőkkel hatékony együttműködést kialakítani és ezeknek a száma legelsősorban az, amire eh, koncentrálnunk kell, és amin el kell gondolkodnunk. Nem biztos, hogy kielégítő volt a válaszom, de egyelőre ennyit tudtam mondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, hogy eljött ma. Nem sokára vissza kell mennie Vilniusban, ugye? Jó utat kívánok akkor. Na most délelőtt is velünk volt az emberi jogi intézmények hálózatának képviselője, most megint megadom neki a szót ezzel a témával kapcsolatban is. Köszönöm, elnök asszony! a szabadság, igazságosság és biztonság külső dimenziója igen komplikált. Nem is fogok teljességében lefedni ezt a kérdést, hanem csak öt nagyon fontos területre koncentrálnám a mondandómat. Először is a 2002-es stratégiai keret és cselekvési terv nem teljes, csak nagyon kevés a területre releváns kérdése koncentrál. A 2013-as jelentés még soványabb, tulajdonképpen csak az embercsempészetről szól. Remélem, hogy az Európai Unió az elkövetkezendő években egy átfogóbb stratégiát is ki fog tudni dolgozni, amely nem csak az említett két témára koncentrál, hanem sokkal több fontosabb, releváns emberi jogi kérdést is felvet, és ugyanakkor világos célokat határoz meg, és azokhoz világos menetrendet is elkészít a román képviselő is megemlítette, hogy erre szükség van annak érdekében, hogy az eredményeket mérhessük, és hogy az Európai Uniós munkánk átláthatóságát biztosítsuk. Másodszor, minden kormánynak és az Európai Uniónak is össze kell hangolnia a külső fellépéseit, annak érdekében, hogy a helyszínen végzett tevékenységeik is megfeleljenek az emberi jogok, jogi követelményeknek. Az emberi jogok nagy kihívások előtt állnak globális szinten, és a mi fellépésünk fontos hozzájárulást jelenthet, az Európai Unió igenis tud változtatni a jelenlegi helyzeten. Hogyha okosan, emberi jogi alapon közelítjük meg a kérdést, akkor járunk el jól, akkor eredményezünk legnagyobb fejlődést. Én úgy gondolom, hogy az, Euró- az emberi jogi stratégiák kialakítása elsősorban megfelelő erőre tervezést követel meg, és nagyon okosan kell megválasztani azokat az emberi jogi kérdéseket, amelyekre koncentrálunk, és amelyeket majd finanszírozni fogunk. Képtelenség mindent kezelni. Tehát nagyon alapos választási folyamat kell, hogy megelőzze a stratégia kialakítását. Gondolom, hogy az Európai Uniónak megvan az ehhez a munkához szükséges alapvető ismerete. Remélem, hogy ezután majd célzatos, célzottabb és konkrétabb célokat tudunk magunk elé tűzni. Hiányzik a megfelelően független emberi jogi intézmények megfelelő hálózata is az Európai Unión belül. A nemzeti emberi jogi intézmények az Európai Unió külső fellépései szempontjából is nagyon fontos szerepet tudnának játszani. Van néhány ilyen intézmény, amely, amely már is részt vesz a nemzetközi feladatokban, kapacitásépítésben, partnereként lépnek fel más globális intézmények felé. Van egy nemzetközi koordinációs hálózat, amely például kapcsolatban áll a Dán emberi jogi intézményekkel, és én magam voltam ennek a hálózatnak az elnöke hosszú évekig. Kapcsolatban vagyunk az afrikai, ázsiai, csendes óceán és az amerikai ö, régiók sok emberi jogi intézményével, és ő, ők igen aktív munkát végeznek, rászorítják a kormányaikat arra, hogy az emberi jogi követelményeket tartsák be a velük folytatott együttműködés fontos lenne. De a legfontosabb az lenne, hogy az Európai Unió országaiban mindenhol létrejöjjenek a teljesen független emberi jogi intézmények, intézetek, és hogy meglegyenek a megfelelő kapacitásaik és pénzforrásaik is annak érdekében, hogy el tudják látni a munkájukat. Az ötödik kérdés, illetve fontos téma az, hogy az Európai Uniós jogszabály emberi jogokból való, szempontjából való teljesen független értékelését meg kell teremtenünk a jövőben. Remélem, hogy az emberi jogokkal foglalkozó ügynökség foglalkozni tud majd ezzel a feladattal. Tehát még a, az általam említett ajánlásokon kívül azt ajánlanám, hogy Gondoljuk át a 2002-es, 2012-es stratégiai keretet, ennek bővítését, illetve hogy tartsuk szem előtt, hogy az európai politikákat össze kell hangolni az emberi jogi kérdésekkel. És nem csak az európai tagállamokban, hanem az európai terület fennmaradó részén, Amerikában és Ázsiában is a teljes mértékben független nemzeti emberi jogi intézmények megfelelő működése lenne a sarokköve az Európai Uniós belső, illetve külső emberi jogi politikának. Minden olyan ország, amelyben ezek az intézmények jól működnek, a szabadság, biztonság és igazságosság területein is jól tud majd teljesíteni. Elnök, köszönöm szépen Krisztofersen úr felszólalását és ajánlásait. Csipi úrnak adom meg most a szót, aki az Emberi Jogi Bizottság e, elnök helyettese, és a keleti szomszédsági politika a felelősségi köre. Köszönöm szépen, tessék a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Foly, lengyelül fogom folytatni. przedstawione w zakresie... Köszönöm szépen azt az összefoglalat, amit Krisztofeszen asszony elmondott. Bemutatta az értékelését a nemzeti intézményekről, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak, és bemutatta a egy, bemutatott egy képet arról, hogy mi történik az Európai Unióban, és mit hajt végre az Európai Unió a külsős partnerekkel. Beszeret, be akartam vonni az emberjogi albizottságot, azért, hogy rámutassak arra, hogy milyen fontos szerepet játszanak ezek az intézmények. Főleg amikor harmadik országokkal való kapcsolat fenntartásról van szó, amikor is különleges partnerségi kapcsolat van. Például, amikor a keleti térségnek az ombusmanjaival foglalkozunk. Ezt a kezdeményezést Lengyelország indította el, az emberi jogi ombudsman, és segített neki a francia emberi jogi ombudsman, és nem csak a változás igényére szeretett volna koncentrálni, hanem azért indították el ezt az akciót, hogy bemutassák, hogy Lengyelország milyen módon tudta legyőzni a kihívásokat az eh, rendszerváltás folyamatán. Tehát Lengyelország egy kicsit példát mutat azoknak az országoknak, akik most szembesülnek ezzel a rendszerváltással. Nem konferenciákat tartottunk, hanem főleg szemináriumokat, és hogy bemutattuk a mi példánkat, amikor is nagyon sok nehézséget kellett eh, legyőzni, például a mm, börtönöknél a nőkkel való bánásmód az, az raboknak az életfeltételeit illetően, a demokratikus intézményeknek a működése, a munkához való jog, aztán a, diszk, a munkahelyeken belüli diszkrimináció elleni küzdelem egyenlő bánásmód a nemek, mindkét nemnél, mindezek a viták nagyon-nagyon hasznosak voltak, nagyon nagy interakció volt ezekben a szemináriumban. Ombudsmanok eh, vettek részt ezekben a mm, szemináriumokban, akik a partnerség keretében rendeztünk, és az, hogy közös problémákkal szembesültünk, az lehetővé tette, hogy a párbeszéd igen hasznosnak bizonyult, és mindenki nagyon nagyra értékelte ezeket a kezdeményezéseket. Tehát a keleti partnerség keretében nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a nemzeti ügynökségek, amelyek emberi jogokkal foglalkoznak, igazi forrást jelentenek, mert mindegyik konkrét példákat mutatott, pozitív, negatív tapasztalatokat is megosztottak egymással, és utakat tudtak felmutatni, amelyeket a többiek követhettek, amikor szembesülnek hasonló problémákkal az emberi jogok területén. Egy olyan országnak a példáját használtam föl, amelyik már túllépett ezen az átmeneti szakaszon. És nem volt ellenállás az Európai Unióval szemben, illetve az Európai Unió sem támasztathat korlátokat. Egyszerűen rámutattak arra, hogy szük lehetséges az emberi jogokat tiszteletben tartani, és amellett megőrizni az adott ország jellegzetességeit ennek az albizottságnak a munkája során megpróbáltunk egy másik elemet is kiemelni, amelyről holnap fogunk beszélni, mégpedig a vállalatok társadalmi felelősségvállalását. Minden tagállamhoz fordultunk, az ENSZ-ben, az ENSZ minden tagjához fordultunk, és olyan indikátorok, olyan mutatókat kell alkalmazniuk különböző fázisokban, különböző szakaszokban, és tudjuk nagyon jól, hogy a skandináv országokból származó kollégáink ebben vezető szerepet játszanak, ők megosztották velünk a tapasztalataikat, de ez egy olyan szakterület, amelyik egyre érdekesebbé válik, nem csak a partnereink számára, hanem nem is olyan rég, Anna Gomez képviselő asszonyjal elmentünk Pakisztánban, és ott foglalkoztunk a gyermekek foglalkoztatottságával, mert nagyon sokszor fiatal korúakat alkalmaznak olyan cégek, amelyek aztán a termékeiket exportálják az európai piacra. Például az a szörnyű esemény, ami Bangladesben történt, amelyik rengeteg emberéletet követelt, ott kiderült, hogy a, a, a munkakörülmények egyszerűen botrányosak voltak, és ez vezetett ehhez a tragédiához. Nagyon sokszor az emberi jogok területén nagyon nehéz a közös nevezőket megtalálni. És azt látjuk, hogy a vállalati felelősségvállaláson keresztül nagyon sok tehető. Például a nők egyenjogúsága, a fiatalkorúak kizsákmányolása ellen és ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő együttműködést a nemzeti ombudsmanok között és intézmények között. Köszönöm. Again, perhaps to come back to some of the questions. Akkor a néhány kérdésre esetleg visszatérhet, ismét megadom a szót. Kinek a... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem nincsen szükség közvetlen kérdésekre, hanem néhány kommentára esetleg reagálnék. Az első Pirov részéről hangzott el Romániából, aki azt a kérdést vetette fel, hogy az emberjogi stratégia, a nemzeti stratégiák, és ezek hogyan támogathatóak, illetve hogyan tudják ezek segíteni a tagállamok közötti interakciót. Szeretnék itt rámutatni egy példára, ami egyébként folyamatban van például a roma kommunikáció területén egy kulcsfontosságú a 2011-es közleményében a bizottságnak központi helyen szerepel a nemzeti roma stratégiák ról tehát az integráló stratégiákról van szó. Az alapjogi ügynökség annak idején felkérést kapott, hogy segítse a tagállamokat nem csak abban, hogy kidolgozzák ezt a stratégiát, stratégiát végül is a tagállamok maguk is ki tudnak dolgozni, de a, nek a nyomon követését bízták az ügynökségre, hogy megvizsgálják, hogy hogyan vizsgálják a stratégiának a végrehajtását, milyen mutatókkal lehet dolgozni nemzeti szinten, annak érdekében, hogy pontosabban lássuk, hogy a jogalkotás, a speciális tevékenysége tervek és a célok hogyan valósulnak meg, és hogyan hatnak erre a különösen sérülékeny csoportra. Ez figyelemre méltó lehet, természetesen mi nyomon követjük, mert mi is részesei vagyunk, és 11 tagállam az önök hazája Románia is de ebből érdemes levonni a tanulságokat is, hogy milyen szerepet játszhat az alapjogi ügynökség, a bizottság, és hogyan lehet a tagállamok közötti cserét megvalósítani ilyen fontos kérdésekben, mint a romák befogadása, felzárkóztatása több tagállamban felvetette ez. Először egy tagállamban ugye beszélnek a, az oktatási minisztériummal, elmondják az összes problémát, és utána én vetette fel, és mi lenne, hogyha más tagállamokbeli kollégákkal is felvennék a kapcsolatot, mert ott ugyanazokat a problémákat hallottuk, de nagyon sokszor ilyenkor nem történik semmi, tehát itt még sok sokat lehetne tenni. Tehát az ügynökség és mi magunk is igyekszünk ezt a szerepet betölteni, nem csak a romákkal kapcsolatban, hanem más e, egyéb alapjogi e, kérdésekkel kapcsolatban is. Majd pedig Molek asszony Horvátországból felvetette az együttműködés kérdését a különböző intézmények között, és említette az Európa Tanácsot is, és elmondhatom, hogy az elmúlt években a ö, kapcsolatok nagyon sokat fejlődtek az alapjogi ügynökséggel és az Európa Tanács között. És az Európa Tanács egy kicsit ideges lett, amikor az alapjogi ügynökséget létrehoztuk, mert úgy érezték, hogy az ő területükre lépünk bizonyos mértékben, ezért nagyon sokat tárgyaltunk, és megvistattuk azt, hogy hol vannak átfedések a két intézmény között. Nem igazán értem egyébként ezeket a vitákat, persze értem, de annyi probléma és annyi kihívás van, hogy mindenkinek jut feladat. Tehát nagyon egyszerű, hogy az, egyik, az ember leül az egyik sorokba, az Európa Tanács meg a másik sorokba, és aztán mindenki csinálja a saját dolgát. Tehát egy nagyon korai szakaszban már Strasbourgban és Bécsben, ahol nekünk vannak a az épületeink, úgy döntöttünk, hogy itt a komplementaritás az egymás kiegészítésére fogunk törekedni, az Európai Uniós sztenderdeket, és megvizsgáljuk, hogy milyen kapacitások vannak annak érdekében, hogy közelebbről megvizsgáljuk a kihívásokat és a problémákat, és úgy döntök, hogyha együttműködünk, hogy hogyan tudjuk előbbre vinni ezt az ügyet. Ez csak egy példa a közelmúltbeli együttműködésre az Európa Tanácssal. Az Európa Tanács jól ismert, már több mint egy éve elfogadott egy egyezményt a nők elleni erőszakról, rendkívül fontos egyezményről van szó. Most a tagállamoknak ezt ratifikálniuk kell. Mi a magunk részéről az egyik legnagyobb vizsgálatot véglegesítjük, több mint 40 ezer nő kerestünk meg a 28 tagállamban, és személyes tapasztalataikat gyűjtöttük össze, gyermekkori tapasztalataikat, és így tovább. Rengeteg információhoz jutottunk arról, hogy mit is jelent ez a nők elleni erőszak. Ez az első összehasonlító tanulmány, amit valaha is végeztek Európában. Tudjuk, hogy vannak nemzeti vizsgálatok, de európai még nem volt. Azt reméljük, hogy ezek az adatok segíthetik az Európa Tanácsot is abban, hogy a ratifikálását az egyezménynek előbbre vigyék, és segíthet a tagállamoknak is akkor, amikor az egyezményt átültetik a gyakorlatba, és hozzájuthatnak azokhoz a gyakorlati adatokhoz is, amiket mi összegyűjtöttünk a 28 tagállamból. Tehát mindez csak nagyon jól mutatja, hogy ez a komplementaritás hogyan valósulhat meg. A tájképet próbáljuk csiszolgatni. A különböző ügynökségek között is vannak kapcsolatok és kölcsönhatások, például együtt dolgozunk a betegség ellenőrző ügynökséggel, amely Stockholmban van felvethető, tehát a kapcsolat, vagy a kérdés, hogy, hogy mi a kapcsolata két ügynökség között. Ők a mi jelentésünkben látták, hogy az illegális bevándorlóknak vannak egészségügyi problémáik, nehezen tudnak hozzájutni a különböző ellátásokhoz, nyilván diszkrimináció, tudáshiány és egyéb okok miatt ezért ez egy olyan szempontból, közegészségügyi szempontból fontos, mert a sérülékeny csoportok nem jutnak hozzá azokhoz az egészségügyi ellátásokhoz, amik léteznek a társadalmainkban, és ez járványokat, betegségeket okozhat. Tehát ez egy közös feladat, egy közös jelentést készítettünk, mert a betegség ellenőrző ügynökség is kapcsolódik ilyen értelemben az alapjogi feladatokhoz. Természetesen szorosan együttműködünk a Frontex-el, ezt talán mondanom sem kell, az Europollal és más igazságügyi, belügyi ügynökségekkel. Egy munkacsoportot is létrehoztunk, az Europol, a CEPOL és az Eurojust együtt foglalkoznak a gyűlölet bűncselekmények kérdéskörével. Együtt vizsgálják meg, hogy mi is derül ki erről, és hogyan is néz ki a jelenlegi helyzet. Valószínűleg azt is majd meg tudjuk határozni, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Ez mindenképpen egy érdekes fejlemény, ez az elmúlt 5-10 év alatt alakult ki, hogy kölcsönhatás legyen a különböző alapjogi szereplők között. Azok, akik ezek alakítják az európai intézményi ö, képet. Még sok mindent tudnék mondani, de azt hiszem, hogy itt most befejezem. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most azt hiszem, hogy a végére érünk a mai találkozónknak. Nézem, hogy esetleg van-e még valaki, aki szeretne szólni. Nincsen. Akkor a magam részéről szeretném lezárni ezt az ülést azzal, hogy köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon sok érdekes ötletet hallottunk, hogy mit csinálhatnánk másként jobban, és a mi részünkről is remélem, hogy érdekesnek találták, hogy létrehoztuk ezt az emberjogi csomagot, a, az új intézményeket, új személyeket és a stratégiát, illetve az jogi képviselőt, ami a fő vitatémánk volt ma. Az volt ugyanis a szándékunk, hogy az önök figyelmére felhívjuk arra, hogy van egy európai akciótervünk, és nagyon remélem, hogy ezt is hazaviszik, és eh, a nemzeti szintű munkában meg tudják vizsgálni, hogy hogyan kapcsolódhatnak ehhez az emberjogi csomaghoz, és a saját kormányaiknak is fel tudják hívni a figyelmét arra, hogy az unió szinten van ez, amikor a FREMP vagy a Kohamnak a politikáival foglalkoznak. Természetesen a szakbizottságunk titkársága továbbiakban is rendelkezésre áll, és ők fogják képezni a folytatást. Lesznek eh, európai és nemzeti szinten eh, politikusi találkozók, de jövő évben, májusban választások vannak, tehát elképzelhető, hogy más kollégák lesznek majd itt. De az előző években is nagyon hasznosnak tapasztaltuk az ilyen eszmecseréket, és most akkor lehet, hogyha ön szeretné lezárni az akkor átadom a szót. And thank you. Köszönöm szépen Lokbiller asszony, köszönöm szépen Morten Kierumnak, és eh, Viász Jute asszonynak eh, a beszédeket mindannyiunkat aggasztó kérdésekről, mindannyiunkat érdeklő kihívásokról van szó, és úgy gondolom, hogy többféle következtetés is le tudunk vonni. Először is az emberi jogokkal, alapvető jogokkal kapcsolatos záradékok továbbra is érvénybe kell maradjanak, hogyha az emberi jókat védeni akarjuk. A Stockholmi program, amely az ambícióink nyomán a Lisszaboni szerződésben adatot, megadatott jogainkat szeretné érvényesíteni, és ezek nyomán fejleszteni az emberi jogi helyzetet. Szintén nagyon fontos az ezekben a cikkekben, tehát a Lisszaboni szerződés e-, ezen ide vonatkozó cikkeiben leírtak, valóban köteleznek minket. Elkötelezetteknek kell, hogy legyünk, nem csak azért, hogy meglegyenek az európai szintű jogszabályok, hanem az, az, az iránt is, hogy ezeket nemzeti szinten is átültessük. Tehát kell egy ilyen politikai kör, ciklus, amely, amely az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között közötti párbeszédet mozgatja. Együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a stratégiáinkat megvalósítsuk, hogy a jogalkotást úgy, úgy alakítsuk, hogy az az emberi jogokat mindenképpen vegye figyelembe, például a menekült jog területén, például az Európai Unió külső határa ennek védelméről szóló jogszabályok tekintetében illetve a büntetőjog terén is figyelembe kell vennünk ezeket az elveket. Ugye az Európai Parlamentben most először hallottunk arról, hogy ez is fontos, illetve az igazságszolgáltatási együttműködés is fontos. osztjuk egymás, osztjuk ezt a kultúrát, osztjuk ezeket az elveket, mindannyian egyetértünk az alapvető jogokban. Az európai közösség azonos értékeket val. Ez egy értékközösség, amely a partnereinkre is kell, hogy bizonyos kötelező jelleggel hasson. És ezért jó eszköz az emberi jogi záradék. Bármiféle jellegű megállapodásokat írunk alá, vagy tárgyalásokat folytatunk, akár kereskedelmi, akár kulturális, akár gazdasági jellegű tárgyalásokról van szó. Ki kell jelentenünk, hogyha az emberi jogi területen aggasztó a helyzet, akkor nem tudjuk véglegesíteni az adott megállapodásokat. Majd, hogyha az emberi jogi problémákat megoldják, akkor ez megvalósulhat, de még akkor is ott van az emberi jogi záradék, amely lehetővé teszi számunkra, hogy következménnyel járjon, hogyha az emberi jogokat lábbal tippolják. Tehát minden egyes politikai területen, a politikai folyamat minden egyes területén és részén alkalmazni kell ezt, az úgy, ezt a fegyvert, ezt az eszközt, amelyen az Európai Parlament rendelkezik. Az Európai Parlament ilyen módon tudja befolyásolni a harmadik országokkal, a harmadik országok beli helyzetet. A az Európai Unió globális szinten nagyon nagy tiszteletnek örvend. És ezt a helyzetet fel, fenn kell tartanunk. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy ez egy nyitott folyamat, ez egy olyan folyamat, amelynek soha nincs vége, soha nem tekinthető befejezetnek. És ez azt is jelenti, hogy soha nem szabad, soha nem szabad magától értetődőnek tekinteni az emberi jogok teszteletben tartását mi az Európai Unión belül demokráciák vagyunk, minden demokráciának az alaptörvényeibe benne, belefoglaltatnak az alapvető emberi jogok, de ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy ezzel el is van intézve a dolog, mert akkor magától értetődő, hogy minden országban minden emberi jogot betartanak. És akkor ilyen módon bármiféle megállapodás alá tudunk írni. Nem. Nem, nem tudunk ebben, nem tudunk ebben így megnyugodni. Mindig figyelemmel kell kísérni, hogy mindenhol, minden szinten betartják-e a követelményeket, és mindig ragaszkodni kell ahhoz, hogy együttműködő módon, állandó, nyitott hozzáállással, együttműködés során biztosítsuk azt, hogy az emberi jogok emberi jogokat Európán belül és partnereinknél is tiszteletben tartják. Tehát a napi munkánk részét kell, hogy képezze ez a törekvés. A civil szervezetekkel nagyon szoros kapcsolatot kell tartanunk, hiszen az emberi jogok területének nagyon aktívan dolgozunk, dolgoznak. Néhány ez, ezek a szervezetek fantasztikus munkát végeznek, és az Európai Unió alapjogi ügynöksége, amelyet Kérum igazgató úr képviselt, ma szintén rendkívül ö, nagy jelentőségű munkát végez ezen a területen. Köszönöm szépen tehát a vitának ezt a második fordulóját is, ezzel le is fog zárulni a mai vita. ugye 5 órakor vége a megtervezett munkának, és 5 órakor egy új meghallgatás kezdődik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem is kell most szünetet tartani, hanem egyszerűen megköszönjük az előző panelnek a közreműködést, és mindjárt meg is hívhatjuk a pódiumra Jean-Pierre Cassarinot, aki az Európai egyetemi intézmény, Firenzei Egyetemi Intézmény igazgatója, ő lesz majd a panel először felszólaló képviselője. Rajta kívül még ide hívnám a pódiumra Marina Srámasszonyt, Marina Srammasszonyt is meghívom a pódiumra. Ő bevándorlási szakértő, és őt is szeretettel ide hívom, valamint Ellen Supios David asszony, aki pedig a kíséret nélküli gyermekek visszatérítésével és visszafogadásával foglalkozó és azért felelős dolgozója az